Dear colleagues, please have a seat. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Megkezdjük a meghallgatást, illetve a halászok képzésére vonatkozó tanulmányt, amit a B politikai osztály kért, és a mi szakbizottságunk is a legfontosabb képviselők megjelentek. Kezdjük is meg Üdvözöljük a vendégeinket, akik megjelentek ma. Most az elnököt helyettesítem, Alan Kadek urat, aki sajnos nem tudott ma megjelenni. A szakbizottságunk a politikai osztálytól kérte, hogy készítsenek egy tanulmányt a halászok képzéséről. Egy csapat készítette el ezt a tanulmányt, a Blumeyer és Sanz iroda készítette, ezt mutatja be a három szerző, akit nagyon szeretnék üdvözölni. Mindenki e-mailen megkapta a tanulmányt, és egy papírváltozat is rendelkezésre áll a teremben. A célja ennek a tanulmánynak, hogy összehasonlítsuk az egyes tagállami gyakorlatot a halászok oktatása, képzése szempontjából, a hasonlóságot, a komplex jelleget, a kockázatokat emeljük ki. A tanulmány néhány része professzionális képzést is tartalmaz, de Elsősorban az egészségügyi és biztonsági oktatásra koncentráltak az előadók. Üdvözlöm Önöket, mindannyiuknak 20 perce van. Ezt követően eszmecsere lesz a jelenlévő képviselőkkel. Akeman úr, tessék. Heznator, és a harmadik képviselő neki a szó. A tolmácsok sajnálatot tájékoztatják hallgatóikat, hogy munkajogi konfliktusban állnak a parlament vezetőségével a rájuk vonatkozó egyoldalon bevezetett új munkavégzési szabályok miatt. Ez a konfliktus a sztrák figyelmeztetéshez vezetett. Az új munkavégzési szabályok a képviselők és az európai polgárok számára végzett munkák minőségének romlását okozhatják Sajnálta tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkajogi konfliktus miatt a tolmácsolást csak a napirend szerinti időpontig 18.30-ig biztosítjuk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Összességében 20 perces lesz az előadásunk, a lászok képzéséről, Blumeyert és Sanz képviselem, két kollégámból Fondesz és Tim Hasznot pedig a Proszit. Én kezdem a prezentációt, majd utána jönnek a Proszi és kollégák, hogy tartalmi elemekre majd részletesebben is kitérjen. Ezt a tanulmányt tavaly novembertől ide április májusáig tízen készítették, és nyolc tagállamot képviselt ez a csapat, akik novembertől májusig dolgoztak ezen a tanulmányon. Ez az áttekintése a prezentációnknak, illetve a tanulmánynak a felépítése. A harmadik pont STCV F95, ez a Nemzetközi Egyezmény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrség, őrszolgál teljesítéséről. És ezzel tudjuk egy kicsit kontextusban helyezni a tanulmányt. A 4-es, 5-ös, 6-os, 7, 8 as pontok tulajdonképpen lefedik a jelentés szerkezetét, és aztán további példákat, illetve a legfontosabb üzeneteket tüntetjük még fel a 9-as és a 10-es pont alatt. Nem gondolnám, hogy ezen a következő dián túl sok ideig kellene időznünk. Itt tehát arra van szó, hogy egészségügyi biztonsági képzésre koncentrálnunk a tanulmány során a halászok képzésének területén. itt akkor a megközelítésünkről röviden. Tulajdonképpen tényleg itt íróasztal mellett volt a munka, érintett felekkel készítettünk interjúkat, különböző országok képviseltették magukat, illetve a bizottsággal, és együtt dolgoztunk, illetve készítettünk interjút. 11 tagállami esettanulmányra került sor, ezekre majd visszatérek, és egy felmérést is eh, elindítottunk az oktatási képzési intézmények körében. A Európás által osztályított listát használtuk, és, és hát igen, csak csodás keltő eredményen járt ez a felmérés. Nagyon kevés válasz érkezett erre a felhívásra, és a tanulmány éppen ezért nem sokat hivatkozik erre a felmérésre. Megpróbáltunk, nem emlékszem pontosan hány intézményhez, de úgy a százas nagyságrendben és talán 10-15 válasz érkezett. És ezt is úgy kaptuk meg, hogy telefonon még próbáltuk ösztönözni az intézményeket, hogy válaszoljanak és vegyenek részt. Tehát 11 tagállami esettanulmány készült, amit láthatják. Van egy kontinensen belüli ország, Szlovákia, amelynek nincs hozzáférése a tengerekhez. És Éppen ezért érdekes volt számunkra, hogyha ott, egy ilyen országban munkavállalók ilyen területen szeretnének munkát vállalni, érdeklődnek a szakma iránt, hogyan képzik őket. Ezek Írország, Hollandia, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Horvátország, Görögország, Lettország, Litvánia, Bulgária vettek részt, illetve Lengyelország. Ez a 2017-es EMSZA éves áttekintés a tengeri balesetekről, incidensekről. 2016-ban 525 ilyen incidensről volt híradás, és 55-en lehetik a tengeri balesetben. Ez az EMCI, az Európai Tengeri Baleset Információs Platform adatai alapján állt össze ez a statisztika. És más forrás sokból származó információkat is összevetettünk ezekkel az eredményekkel, és úgy tűnik, hogy, hogy valamennyi baleset, balesetet szenvedett, illetve halálát lelő halász nincs itt feltüntetve, tehát itt eltérnek az adatok, hiszen ez a platform, ez önkéntes alapon működik, a tagállamok önkéntesen töltik fel az adatokat, tulajdonképpen lehetetlenség a pontos számokat kideríteni. Nem tudjuk, hogy igazából mennyire, milyen arányban fedi le ez a valóságot, de legalább 55-en haltak meg tengeri balesetben, 525 eset biztosan történt. Itt megint csak a halálesetek száma ugyanabból a forrásból a halászati ágazatban 2011 és 2016 között elég egyértelműen drámaian emelkedett a halálesetek száma. És akkor itt ezt eh, kontextusban tudjuk egy kicsit helyezni, távlati eredményeket is látunk, eh, amikor, hogyha halászatot összevetjük más tengeri ágazatokkal, és 2016 esetében azt láthatjuk, hogy a halál esetek száma a halászhajókon sokkal magasabb volt, mint más tengeri ágazatokban. De nem tudjuk megint csak, hogy öm, öm, az adatok mennyire fedik le a valóságot. A platform adatai nem fedik le sajnos az összes megtörtént incidenst. Most pedig akkor átadom a kollégámnak a szót, eh, Tim Haznótnak. Köszönöm szépen, igen. Átveszem a szót. Először szeretném kiemelni, hogy rendkívül fontos elismerni azt, hogy a halászat és a tengeri hajózás az két külön ágazat, két külön terület, egészen más tevékenység folyik a hajók fedélzetén, más veszélyeknek vannak kitéve az ott dolgozók. Éppen ezért az IMO, a Nemzetközi uh, tengerügyi szervezet kizárta a halászat területét a saját statisztikáiból és egyezményéből, de vannak halászati statisztikák is, illetve az STCVF az a halászokra vonatkozó nemzetközi egyezmény, ez ugyan határba lépett, de nagyon kevés országban érvényesítik ezt, és tulajdonképpen itt a, a minimum 24 méter hosszú halászhajókra korlátozódik az alkalmazása ennek az egyezménynek több alkalommal már a múltban kiemeltük, hogy mennyire fontos, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a halászok képzésére, képesítésére. 2014-es levél például az Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság részéről, illetve aztán 2000-ben megszületett a Benodi jelentés erre vonatkozóan ami az SCCV standardot vagy egyezményt illeti, az a tengerészek képzésével, képesítésével és az őrszolgálat teljesítésével foglalkozik, és elsősorban tisztekkelre vonatkozik, méghozzá olyan halászhajókon, amelyek legalább a 24 méteres hosszúságot elérik, és itt alapvető biztonsági kiképzés valamennyi ott dolgozó számára, de ez tulajdonképpen hat pontból áll ez a biztonsági képzés a halászhajókon dolgozók számára, hát hogy is mondja, némileg felszínes ez az előírás, azaz, hogyha az STCVF-et több országban ratifikálnák, és eh, ha alkalmaznák is, akkor mindenképpen modernizálni kéne, és eh, részletgazdagabbá tenni, és fontos, hogy minél több halász esetében ezt alkalmazzák, hiszen tulajdonképpen a halászflotta 82%, tehát mint 80% Európában kisebb hajókból áll 24 méteres hosszúság alattiról. Itt meg pedig láthatjuk, hogy a halászok és a tengerészek száma hogyan arányul egymáshoz, nagyon fontos lenne tehát, hogy nem csak a tengerészek, hanem halászok is részesüljenek ilyen képzésben. A tengerészeltási ágazatban egyre inkább azt láthatjuk, hogy az emberi tényező egyre fontosabbá válik. Igen, a hajókon, a hajók fedezetén dolgozóktól függ a biztonság, őket kell megfelelőképpen kiképezni, hogyha előrelépést szeretnénk elérni, és csökkenteni akarjuk a a balesetek számát, de sajnos a legtöbb nemzetközi tengerügyi, tengerészeti egyezményből a halászokat kizárják, éppen ezért nehéz itt a biztonsági anyagoknak akár csak a terjesztése, vagy a, a képzésük egységesítése, hiszen rengetegféle halász technológia, rengetegféle halászhajó kerül alkalmazásra, és nagyon nehéz itt a megfelelő nemzetközi standardokat és egységes szabályozást elérni. Itt egy áttekintést láthatnak azon európai tagállamokról, amelyek ratifikálták az STCVF egyezményt, amely a halászok képzésével, képesítésével is foglalkozik, és hát láthatjuk, nagyon sok a szürke, hasáb nagyon kevés ország ratifikálta, akár két vagy három egyezmény esetében láthatjuk, hogy még kisebb a szám. És akkor most átadom a kollégámnak, visszaadom a kollégámnak, megnéztük a hatásköröknek a, a helyzetét, azt láthatjuk, hogy itt a jogalkotási kompetenciák, hatáskörök nagyon korlátozottak uniós szinten, a képzés és a képesítés tekintetében, de megnéztük ezt tagállami szinten is. Uniós szinten az volt a benyomásunk, hogy nagyon korlátozott a konkrét hatáskör, ami most konkrétan a halászok képzését illeti. A foglalkoztatási főigazgatóság nem kötelező érvényű iránymutatásokat adott ki, és itt kitérnek ugyan a halászok képzésére is, akik kisebb hajókon teljesítenek szolgálatot, és az Európai Tengerügyi Biztonsági Ügynökség szintén némi illetékességgel bír a balesetek kivizsgálása során, de konkrétan a képzés tekintetében nem illetékes, ha csak nem balesetek tekintetében érintett ez a képzési terület is már a főigazgatóság úgy láttuk, hogy nem illetékes a halászok képzésében, ami a biztonság és az egészségügyi képzés illeti legalábbis. Az uniós intézmények eh, feladata azonban mégiscsak a, a biztonság, a munkai biztonság előmozdítása és a megfelelő, ennek megfelelő szakmai képzéseknek az előmozdítása a halászok körében. Az Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottsága halászat területén azt javasolta, hogy az Európai Unió és maguk a tagállamok az ENSZ egyezmény jegyében vállaljanak felelősséget eh, a halászok képzésére, különösen az Európai Bizottság tehetne többet annak érdekében nemzetközi tengerjog eh, szabályozását érvényesítse. Tagállami szinten úgy láttuk, hogy a hatáskörök általában több minisztérium között oszlanak meg, különböző ügynökségek érintettek ebben a kérdésben. Nem voltak igazán egyetemű példák arra, hogy itt nagy átfedés lenne, és az volt a benyomásunk, hogy elég egyetemen és jól működik a koordináció az érintett hatóságok között. Volt néhány a ritka eset, ahol van erre vonatkozó nyilvántartás, illetve az adott kormány felé eh, jelentés történik, és valamiféle koordináció folyik a, az, a munkai biztonság és egészségi tekintetében a halászokra vonatkozóan. És akkor megkértek minket arra is, hogy vizsgáljuk meg, hogy a halászok képzésének milyen kihatása van a munkaerő szabad mozgására. A, az EUMS nyilvánvalóan előirányozza ezt a szabad mozgását a munkaerőnek, és, és hát egyre nagyobb a vonzereje ennek a szabad mozgásnak, különösen a halászat tekintetében számos tagállamban hiány van halászokból, és számukra nagyon érdekes, vagy nagyon jó lenne, hogyha máshonnan és érkezének halász. Ugyanakkor a képzési követelmények rendkívül bonyolult módon alakulnak, tagámra tagámra nagyon eltérőek, és nehézkesen néha lehetetlené teszik azt, hogy egyik országban egy munkavállaló egy másikban el tudjon helyezkedni, mert túlságosan bonyolult a helyzet, és és azok, akik eh, a halászati ágazatban aktívak, azt mondják, hogy tulajdonképpen legálisan lehetetlen számukra a másról munkát vállalni, mert átláthatatlan, értetetlen a szabályozás, a szabályok ürüjében elvesznek, és egy holland tisztviselés azt mondta, hogy tulajdonképpen egyedi eseten, esetenként, egyénenként lehet ezt szabályozni, nincs általános útja annak, hogy a halászok egyik országban másikba költözzenek és ott munkát vállaljanak. Tehát ez a jelenlegi helyzet valóban korlátozza, leszűkíti a halászok szabad mozgását, miközben az ágazat egyértelműen több lehetőséget kívánna biztosítani a halászok szabad mozgására. Egy közös standardnak az elfogadása úgy gondoljuk, hogy komoly előrelépés jelentene, legalábbis egyértelművé kellene tenni, hogy mely követelményeket támasztanak a tagállamok, és ez a közös standard nagy mértékben megkönnyíteni a szabad mozgást. Gyakorlatban egy, egyeteműen e, látható vált számunkra is, hogy sok a nehézség, hiszen nagyon is szerteágazó ágazatról van szó, a halászat, Dániában, Hollandiában, vagy mondjuk a földközi tengeren egészen másképp fog kinézni, tehát lehet, hogy egy, egy közös norma azért mégiscsak túlzás lenne, de egy minimum standardot azért mégiscsak ki lehetett dolgozni, és akkor a munkaerő szabad mozgását mégiscsak meg tudnánk könnyíteni. Ez nem új üzenet, már a 2000-es Benodi jelentésben is megjelent ez a probléma, mert előre jelezték, hogy bizony a halászok szabad mozgását eh, egyre több tagállam fogja kívánni, de ugyanakkor egyre nehézkesebbé fog válni és a problémák, amelyek megakadályozzák a lászok szabad mozgását, sajnos azóta sem kerültek megoldásra. Ha megnézzük a képzést, oktatást, a az oktatási útvonalakat, az erőforrásokat, akkor azt láthatjuk, hogy a halászok képzése ugyanaz szertágazó, mint maga a halászati ágazat nagyon sok különböző halászati módszer létezik, különböző helyeken, különböző nyelveken, különböző módszerekkel halásznak Európa szerte, és ha a képzéseket át akarjuk tekinteni, mindezt figyelembe kell venni. Nincs egy széles körben elfogadott nemzetközi szabályozási keret, akár képzés, akár a fenntarthatóság, akár a biztonság tekintetében. Nincs is aktuális listánk a képzőintézetekről, legalább 2000 ilyen intézmény van, illetve 2000-ig sikerült már valamelyest ezt felmérni, de azóta nem aktualizálták a listát. A konkrét képzés a halászoknak nagyon-nagyon eltér az egyes tagállamokban. számukra is megdöbbentő, meglepő volt néhány dolog. Hát, hogyha megnézzük a kisüzemi halászatot, tehát egy-két emberrel üzemeltetett halászhajók esetében, akkor tudjuk, hogy ott a képzés gyakorlatilag a tudás apáról fiára szállhat, vagy egyik halász átadja a tudását a másiknak, tehát nincs is szükség szakképzésre, de akkor is biztonsági képzésre biztos, hogy szüksége van a halászoknak. És vannak olyan tagállamok, ahol nagyon nagy halászhajók a komoly technológiával halásznak, és még ott sem került sor arra, hogy megkövetelnék a szakképzését a halászoknak. Tehát nagyon eltérő, és nagyon sokan valóban menet közben sajátítják el a szakmát, és ahol van is képzés, oktatás, ott is a tartalmának nagyon-nagyon eltérő, azaz a képesítések, bizonyítványok nem feltétlenül összehasonlíthatók, nagyon eltérő az, hogy milyen szintet tanúsítanak ezek, milyen tudásról adnak tanúbizonyságot a halászok, amikor megszerzik a tanúsítványt. Van számos olyan uniós alap, amely segíthetné a halászok képzését pénzügyi forrásokkal. Vannak tagállamok, amelyek használják is ezeket az alapokat, de hát nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan lehet ezekhez az alapokhoz folyamodni, hogyha a halász szok képzését szeretnék támogatni. És akkor az ajánlások. Azt láthattuk, hogy a halászati ágazatban nehéz a munkaerő tobozása, különösen a fiatalok számára nem jelent ez nagy vonzerőt, de az is nehézséget jelent, hogy a szabad mozgás halászoknak nem biztosított az ágazatban és ami talán a legfontosabb ajánlás részünkről az, az, hogy sürgősen szükség van arra, hogy valamit lépjünk az STCVF egyezmény tekintetében, próbáljunk meg a standardot kidolgozni, ami azt jelenti, tehát, ahogy már Tim kollégám is elmondta, hogy meg kell jobban határozni a közös standardot, mert az STCVF a hat pontjával nem kielégítő, ez egy alapbiztonsági tréninget sem fed le. És hát ott vannak a környezetvédelmi kérdések. A, és hát környezetvédelmi alpontjára a CVF-nek egy 10 perces magyarázatot ö, tartalmaz. Máshol mondjuk egy fél napot is ö, foglalkoznak a környezetvédelmi kérdéseket, de máshol úgy gondolom, ennél még többre lenne megint csak szükség. És ez ugaz a fenntartatósággal, biztonsággal kapcsolatos képzésekre is úgy gondoljuk, hogy a szakképzés tekintetében nagyon hasznos lenne ezen kívül, hogyha a kölcsönösen elismerhetővé válnának a bizonyítványok, tanúsítványok. És nagyon fontos az, hogy a kisebb halászhajókat és a hatája alá vonjuk ennek az SCCVF egyezménynek, hiszen itt a 15 méternél vagy 24 méternél hosszabb hajókra ö, fókuszálnak általában a szabályok, de hát a halászfők 80-90% Európában kisebb ennél. Tehát, hogyha valóban a halászok körében a biztonságot fogozni akarjuk, akkor a kisebb hajókat is a rendelkezések hatája alá kell vonni. Tehát többet kell tenni a halászok részéről és a tagállamok részéről és a cél elérésének érdekében, és mindenképpen ehhez támogatásra, forrásokra van szükség. Elsősorban azért, hogy egyáltalán a halászok képzését lehetővé tegyük, de sok tagállamban egyáltalán az, hogy a képzés kereteit, a programját, tartalmát megfelelőképpen megteremtsük, már ahhoz is források szükségesek. És jó lenne egy új online eszköz, amely könnyen hozzáférhető Európa szerte, ez egy jó ötlet lenne. Sokan ugye nem is ismerik a Benodé jelentést, amelyből ki lehetne alakítani ezt az online eszközt és amíg a követelmények egyre szertágazóak és összetettek, addig egy ilyen jelentés magában még nem kielégítő, de ha lenne egy közös standard megközelítés és egy online eszköz, amely mindenki számára hozzáférhető, az hasznos lenne. És hát még meghatároztunk számos kérdést, amit ebben meg kellene vizsgálni, de akkor most rátérünk az üzenetekre. a prezentáció előkészítése során két választásunk volt, hát ez egy nagyon szertágazó, széles palettát felölelő téma, tehát vagy mi is ezt követjük, és esetelományokat mutatjuk, mi is az információ gazdaságát megpróbáljuk bemutatni az egyes tagállamokra levetítve, de hát akkor egész nap itt ülhetnénk. De tulajdonképpen öt pont van, ami tényleg lefed mindent, és ami rendkívül fontos, és amit ha tényleg megfogadunk, akkor sokat javulna a helyzet. Először is el kell ismerni, hogy nagyon heterogén ez a terület, szinte minden szempontból. Egyszerűen halászat így működik, ez aztán a standardok, tanúsítványok hiányos, hiánya, az komoly problémákhoz vezet, és nem biztosítja a szabad mozgását a halászoknak, aztán egy közös standardra van szükség, jelenleg még ez nincs meghatározva megfelelő, az SCCVF talán a legjobb megoldás lenne, de hát ezt javítani kell, és még több mindenkit, a, még több halásztartás körre alá kell volna. Az elmúlt 15 évben azt látottuk, hogy öbetett kézzel várjuk, hogy az IMO majd lépjen, de hát ez nem vezetett sehova úgy gondoljuk, hogy itt az Európa szemre jó lehetőség nyílik arra, hogy itt ezt előmozdítsa, és legalábbis az európai halászok biztonságát garantálja a jövőben. Köszönöm szépen! Thank you so much uh, for that. Köszönöm szépen ezt a nagyon rövid, sűrű prezentációt. Köszönöm. Néhány kérdésem lenne, mielőtt megadnám a szót a többi képviselőnek. Tudjuk, hogy nagyon sérülékeny a helyzet sok halász számára, és az önök tanulmánya gyakorlatilag ezt megerősíti. Azért még mindig azon gondolkodom, hogy mi lenne a legjobb gyakorlat a képzés területén, amit kialakítottak az interjúk alapján, a begyűjtött adatok alapján. Tudnak mondani egy ilyen legjobb gyakorlatot, amit fölmértek a tanulmány során? Második kérdésem, a munkerő mozgásáról beszélnek, ez egy jelentős probléma a halászok esetén, és ez megalapozza az illegális tevékenységet. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa kérdés lesz, de úgy nagyjából hogy becslik, hogy mennyi az illegális munkások aránya, remélem elég bátrak az, hogy ilyesmit mondjanak. Aztán fölmértek-e olyan képzést, amely új jogalkotás vezet be a halászok számára, például a kirakodási kötelezettség. Tudjuk, hogy nagyon kevéssé használják fel az ilyen jellegű finanszírozást a tagállamok. Találkoztak bármilyen képzéssel, amely az új szabályokkal, az új jogalkotással foglalkozik, például a kirakodási kötelezettséggel. Ezek a kérdéseim. Úgy gondolom, be kéne gyűjteni az összes kérdést a képviselők részéről, és utána sok idejük lesz arra, hogy részletesen választ adjanak. Remélem ez mindenkinek megfelel. Tomá Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a tanulmányt. Nagyon fontos ez a munka, amit elvégeztek. És a sajnálatomat is ki kell, hogy fejezzem, mert gyakorlatilag megerősítették az aggájainkat, amikor feltettük ezt a kérdést. Vagyis, hogy valójában egy abszolút paradox helyzet alakult ki. Van egy közös halászati politika az Európai Unióban, ehhez kötelezettségek tartoznak, minden halász számára érvényes módon, a teljes szektor számára érvényes módon. A valóság viszont, ahogy az elnök asszony is mondta, hogy nagyon eltérnek a helyzetek, nagyon nagy a különbség az egyes területek között. Hogyan lehet ugyanolyan szakpolitikát alkalmazni, hogyha a helyzetek ennyire eltérőek? Ez az első kérdésem. Hogyan lehet eredményt elérni? hogyan lehet elérni, hogy teljesítsen a közös halászpolitika, hogyha ennyire eltérőek a helyzetek? Második, nem is kérdésem, hanem inkább megállapításom. A halászati kormányzásról beszéltek, köszönöm. Ez egy fontos téma. Ez a bizottság szintjén is, Európai Bizottság szintjén is érvényes, az intézmények szintjén is érvényes, és szokás szerint a tengerről megfeledkeznek közlekedésre foglalkoznak, foglalkozással, szociális kérdésekkel, halászati szakbizottsággal, de végül is nem foglalkoznak a legfontosabb kérdésekkel a közlekedésnél. A vasutat előnybe részesítik a tengerhez képest, foglalkoztatásnál a kiküldetési szabály az nem érvényes a halászokra, talán választ tudnak erre adni. Minden esetre azt látjuk, hogy ez a helyzet ahhoz vezetett, hogy egyszerűen az in- európai intézmények nem megfelelően kezelik a halászati területet. A harmadik megállapításom a harmonizációval kapcsolatos probléma egyértelmű, ahogy mondják, a szabályok az oktatás területén eltérnek. Ugyanakkor a közös halászati politika érvényes mindenhol. A véleményük szerint két formában lehet kialakítani a képzést, ugye kezdeti képzés és folyamatos képzés a Ugye a kezdeti képzés az szükséges mindenképpen, de hát utána a folyamatos képzés is fontos, mert változnak a szabályok, változnak az ismeretek. Másképp lehet megszervezni ezt a kétféle képzést. Ugye a kezdeti képzés lehet klasszikus módon iskolában, intézményekben megszervezni, a folyamatos felnőtt képzést pedig másképp kell megoldani, megszervezni. Mi a véleményük ezzel kapcsolatban? Tudjuk, hogy a halászati ellenőrző ügynökség megpróbálta harmonizálni a képzést. Úgy gondolják-e, hogy ez egy követendő út? Azt nem értettem, hogy a képzési intézmények listája az arra vonatkozóan mit is mondtak, hogy 2010-ben ezt feladták? Még egy megalapítás. A halászat az a jövőben fontos tevékenység. A halászat területén azért elmondhatjuk, hogy nem tudjuk kihasználni a maximális fenntartható halászati mennyiségeket. Ugye fontos, hogy az forrásokat fenntartható módon használjuk, és pontosan ez a lényeg ennek a fenntartható maximális hozamnak is a jövő tevékenységéről van szó, ehhez eszközökre van szükség, és a képzés az egy ilyen eszköz. Háromféle tartalomról kell itt beszélnünk, a tisztán technikai tartalomról, sőt lehet, hogy négyféle tartalomról kell beszélnünk, tehát a technikai tartalom, a biológiai ismeretek, a környezeti ismeretek, amelyek lehetővé teszik, hogy mit történik, amikor halásznak valamit, és ez jobb, mint a szankció. Európában minden a szankciókkal működik, de nem biztos, hogy a szankciók itt hasznosak, illetve lehet, hogy hasznosak, csak nem elégségesek. Akkor technikai tartalom, környezeti tartalom, biztonság, nem szabad elfelejteni, hogy a halászat egy olyan gazdasági tevékenység, ahol a legtöbb a halálos balesetek száma, és a legtöbb a munkai balesetek száma. És a nyelv kérdése is, ami egy kicsit persze kapcsolódik a biztonsághoz is, a halászati biztonság szempontjából ez fontos. Miért is mondom ez? Hát ezt most elfelejtettem, mindegy. Lényeg, hogy a halászat a jövő tevékenysége, és a jövő tevékenységéhez kell eszközöket biztosítanunk. Az egyik eszköz a magas szintű képzés. Ugyanakkor, amit a halászati szektor vonzó jellegéről mondtak, ezzel nem értek egyet. Ez sokszor kapcsolódik a fizetéshez, a jövedelemhez, és úgy tűnik, hogy azok a halász társaságok amelyek megfelelően fizetik a tengerészeteket, azoknál is probléma merül fel, úgyhogy ezt jobban meg kéne vizsgálni, hogy ez hogy is működik. Végül szeretném elmondani, hogy a harmonizáció tartom fontosnak, európai szintű halászati, tengerészeti igazgatás, a jövő halászata, technológiai, technikai, környezeti elemekkel, és a biztonság. Végül még azt mondanám, hogy itt valami hiányzik egyszerűen Európában. Hiányzik a tengeri vízió, egységes tengeri vízió. Van Schengen, van egy sor dolog, de a tengeri témákban nincs egy egységes jogi keret. Lehet, hogy a halászati szakbizottság foglalkozhatna ezzel a témával. Köszönöm. Kún Ja, herceg. herceg. Köszönöm szépen a szakértőnknek a bemutatót. Ez egy olyan téma, amely a közös halászati politikának csak a perem vidékén jelenik meg, van egy ügyünk, ahol a különböző hajóknak a nagyságáról, tömegéről és meghajtá, meghajtó teljesítményről van szó. Ezekkel az alapvető feltételekkel tehát foglalkozik a politikánk. Itt az elmúlt időszakban az ISO szabványokhoz való harmonizációt is véghez vittük, azonban minden más gyakorlatilag olyan körbe tartozik, ahol a tagállamoknak kell dönteniük. Így különös tekintettel gondolok a hajóknak, a vízi járműveknek, a halászathoz használt járműveknek, a tanúsítványaira, azoknak a nagyságára, osztályára. Ezek nagyon döntő dolgok, és nagyon jó, hogy önök különbséget tettek, hogy van a 20 4 méteres hajóhosszúság és az ahhoz kapcsolódó meghajtó teljesítmény, ugye ahol regionális szabályok érvényesek. Vannak olyan hajók, amelyeknek külön engedélyük van, ugye a balti tengere külön az északi tengere, hogyha pedig nagyobb a teljesítmény, illetőleg a hajóhossz az nagyobb, akkor már más engedélyezés van. a 60 méter feletti nagy halászhajók és feldolgozást is folytató hajók, feldolgozásra alkalmas hajók, azok ugyanebbe a nagyságú, tehát nemzetközi halászati flottákban hajóznak. A kisebb hajók területén, ahol ugye a személyzetnek a létszáma is kisebb, ott ez azt jelenti, hogy a maga a halász, akinek megvan a maga végzettsége, belvízi halászatra, vagy nyílt tengeri halászatra. Ő párhuzamosan e, egyben a hajót is vezeti, tehát ugye navigál, kell, hogy legyen végzettsége e, a meghajtásnak, tehát a hajó gépezetének, a gépháznak az üzemeltetésére, hiszen nem biztos, hogy van gépész a fedélzeten, és természetesen a magáért, a legénységért is felelős. Tehát ez egy nagyon nagy teher e, az ilyen halászoknak a vállán. Úgyhogy ezért fontosnak tartom, hogy bizonyos eh, rendszerességgel, akár két évente egy továbbképzés legyen, hiszen újabb technikák, technológiák jelennek meg. Fontos lenne látni, hogy ezt eh, elő kellene írni a tagállamok számára, hiszen ennek köze van a biztonsághoz, nem csak a hajózás biztonságához, hanem a legénységnek eh, a nyílt vízi biztonságához hiszen az elmúlt éveknek a halál esetei e, azok újra megnézendők, megvizsgálandók, hogy közük van-e a képzés hiányához, vagy adott esetben csak a rossz időjárási viszonyokra vezethetők vissza, vagy esetleg a fedélzeti munka nehézségére. Az, tehát tudniuk kell a halászoknak megfelelően kiemelni e, a halászhálókat, elhelyezni őket a hajón, ugye elhelyezni a kifogott rakományt megfelelően a hajón. És ugye itt vannak ugye különböző szállítószallagok, kések, tehát ezek ugye veszélyes tevékenységek, itt megfelelő képzésekre van szükség, hogy a, szak, hogy a munkahelyi baleseteket e, e, kerüljük. A tagállamok hatáskörébe tartozik ennek a felügyelete. Németországban van, ennek egy saját szakmai szervezete, egy külön betegbiztosítója és nyugdíjpénztára is. Maga a szakmai szervezet, a szakmai kamara az nagyon szigorú követelményeket támaszt a legénység képzésével szemben és a halászati járművel szemben is. Azonban ez nem mindig és nem minden országban van így. Úgyhogy véleményem szerint fontos, hogy közösen gondolkodjunk el azon, hogy bizonyos minimális követelményeket vezetünk be. A Nemzetközi Tengerhajózási Szervezetnek az irányelve szerint, szerint kell ugye a hajókat nyilvántartásba vetetni, azoknak a kategóriáit megújítani. De fontos, hogy az élet védelméről szóló szabályok is érvényesüljenek, hogy megfelelő számú mentő mellén, legyen a fedélzeten megfelelő rádiókészülék álljon rendelkezésre a rádiókapcsolathoz és a navigációs berendezések. Itt volt például a felügyeleti rendelet, amiről szó volt délelőtt, egy jobb monitorozási rendszer, valamint egy automatikus hajófelismerési rendszer is a fedélzeten kell, hogy legyen. Ezeknek is fontos szerepe van abban az esetben, ha egy ilyen halász jármű viszontagságos időjárási körülmények közé kerül, hogy a megfelelő, hogy harmadik felek a megfelelő mentési intézkedéseket meg tudják tenni. Ami pedig a Nemzetközi Munkai Szervezetnek az egyezményét illeti, ugye itt volt az a statisztika, ahol, amely megmutatta, hogy mely országok írták alá az imónak, az ilónak a különböző egyezményét, tehát a konvenciókat hát azt láthatjuk, hogy még nem minden ország van az aláírók között, és én számomra meglepő volt, hogy Norvégia mindent aláírt, és még Litvánia volt talán a másik ország, ugye? Ők ketten írták alá mind a három nemzetközi egyezményt. Úgy gondolom, hogy a tanács számára is ezt feladatként kell kijelölnünk, hogy a legénység képzése tekintetében, a műszaki felszerelés, a hajón lévő műszaki felszerelés tekintetében, a navigációs rendszer tekintetében különösen, és és a halászati tevékenység felügyelete tekintetében minimális követelményeket határozzon meg. Tehát egy tehát egy, a Vigói halászati ügynökségnél egy megfelelő monitoring rendszer működjön. Hogyha a hajók azok nehézségekbe ütköznek, rossz időjárás viszonyok közé kerülnek, akkor könnyen el lehessen juttatni hozzájuk a segítséget. Úgyhogy jó dolognak tartom, hogy ilyen dolgokról eszmecserét folytatunk, és megismerjük egymás véleményét. Köszönöm szépen! Ó, Santos! Köszönöm szépen, Santos képviselő! Quero agradecer eh, a oportunidade de... Üdvözlök mindenkit, egyszerűen csak szeretem volna köszönetet mondani a tanulmány készítőinek, és eh, szerettem volna elmondani, hogy ezek nagyon fontos információk számunkra. Például a Benodé eh, jelentésről nem is tudtam, jó magam sem. Egy jelentős tanulmány készült, ezt a lehető legjobban kell felhasználni. Úgyhogy szeretném ezt megköszönni. A tanulmányban nagyon fontos elemeket állapítottak meg, és ezeket itt most bemutatták nekünk. A halászati szektorban nehéz új lehetőségeket találni, A képzésben legalább egy minimális harmonizációra lenne szükség, ugyanígy a tanúsításban is, a képesítések elfogadásában is. Én az Azori szigetekről érkezem, nálunk hagyományosan családi szinten kis mennyiségben vagy kismértékben végzik ezt a tevékenységet, és nagyon súlyosan érintette ezt a fajta halászatot a válság. Nagyon sokan, akik az építőiparban dolgoztak, nem volt már lehet, más lehetőségük, mint hogy visszatértek a halászathoz. A családokkal, családtagokkal együtt dolgoztak a halászatban, viszont a forrás az nem növekedett meg, ugyanaz a forrás, ezért gyakorlatilag kiterjedt ez a szegénység, ugye kisebb lett a jövedelem, és ebből a kisebb jövedelemből kellett a, a családot eltartani. Fontos ezért a szolidaritás a halászok körében, a családi szintű halászatban ez működik. Nagyobb figyelmet érdemel a halászat, meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet képzést biztosítani az ilyen halászok számára. A halászati szakbizottságban sokszor uh, Fölvetettük azt a kérdést, hogy szükség lenne a halászat megújítására, fiatalokat kell bevonni a halászatba. 17 évvel ezelőtt merült fel a probléma, és a 2000-es jelentést, a Benedé jelentést nem ismertem, de 17 év telt el, és a helyzet ugyanolyan, vagy még azt mondhatjuk, hogy még rosszabb lett a helyzet az úgynevezett kék gazdaságban, ugye mindig erről beszélünk ebben a bizottságban, de általánosságban is az Európai Parlamentben, amikor a kék gazdaságról beszélünk, a halászat az az első tevékenység, ami mindenkinek az eszébe jut, ez az első tevékenység, ami ide tartozik. Sajnálatos módon még jobban meg kell emelni a figyelmet a halászat irányában. Ahogy néhány kolléga már előttem mondta, ez támogatná a mi terveinket is, hogy fenntarthatóan kezeljük a forrást a közös halászati politikában is. Gyakran a halászközösségekben azt látjuk, hogy támadják a közös halászati politikát. Pedig egy jobb képzéssel el tudnánk érni azt, hogy megértsék a halászok, mit is jelent a közös halászati politika, és eh, milyen fontos, hogy erőfeszítéseket tegyünk, hogy a közös halászati politika működhessen mindenkinek a számára. Ez föntartaná azt a perspektívát, hogy dolgozhatnak ezen közös halászati politika keretei között. Nem kéne meg kéne változtatni azt a felfogást, hogy eh, mindenki sajátjának tekinti a, a saját kis tenger szakaszát. A tenger mindenkié, itt egy olyan aspektusról van szó, amit sajnálatosnak tartok. A illegális munka, a dolgozók kihasználása, a szabad mozgás előtti akadályok a halászok esetén, amikor nincs közös képzés, amikor nincsen transversális képzés az egyes országok és közösségek között, akkor nem lehet elérni a szabad mozgást. Szeretnék felvetni egy kérdést. Portugália nem szerepel a jelentésben. Van ennek oka? Nem adott választ esetleg Portugália, vagy valamilyen más kritérium miatt szorult ki a tanulmányból? Vagy a szerződésük miatt nem foglalkoztak Portugáliával? Vagy esetleg nem kaptak választ Portugáliától a feltett kérdésekre? Köszönöm. Köszönöm. Privál asszony. Sí, muchas gracias, Köszönöm, elnök asszony szeretném elmondani, hogy kicsit késtem, és a felszállásom után itt kell, hogy hagyjam sajnos a szakbizottságot, mert egy látogatói csoportot kísérek először is az ajánlásokkal kapcsolatban. A fiatalok számára vonzó a halászat. Elég, ha megnézzük a számokat. A fiatalok egy bizonyos stabil életmódot céloznak meg, és a legfontosabb kérdés, a halászok esetében és a tenger esetében, hogy sok esetben a tenger bizonytalansága nem garantálja azt, hogy fix jövedelme legyen valakinek, és ezzel föltartsa a stabil életszínvonalát, és jövőt biztosítson a számára. Ha ezt nem értjük meg, akkor nem érdemes tanulmányokat készítenünk, akár még 850 ezer tanulmányt készíthetünk, de az hiába. Ez a kulcsfontosságú kérdés. A szektoron belül is nagy az eltérés Cantabria, Spanyolország. Itt évente háromszor lehet elmenni halászni, a fiatalok nem akarnak elmenni halászni ezekre a halászhajókra, mert nem kapnak megfelelő jövedelmet. A fizetés pedig attól függ, hogy mennyit tudnak halászni, mert ha nem tudják kihalászni azt a mennyiséget, amit terveznek, akkor nincs jövedelmük. A, ahhoz, hogy vonzó legyen a fiatalok számára a halászat, ahhoz biztos jövedelmet kell biztosítani. Aztán vannak másfajta halászhajók, aztán vannak olyan halásztevékenységek, ahol folyamatos, stabil jövedelmet tudnak biztosítani, ez esetleg érekelheti a fiatalokat. Egyetértek azzal, hogy szükség van az európai szintű homogén képzésre, de nem kell más tennünk a halászatban, a fiatalok azt kérik, hogy az összes képzésüket ismerjék el európai szinten. A mérnökök is ezt kérik, az orvosok is ezt kérik, a halászokat se kéne kivenni ebből, de figyelembe kell venni a speciális jellemzőket. Egy alapképzés, például tudni kell úszni. Lehet, hogy ez nevetséges, nagyon sok tengerész, akit ismerek, nem tud úszni, és egész életében halász volt. Alapvető képzés ezzel egyetértek, hogy ezt ki kell alakítani a standardokkal kapcsolatban is. A mobilitás nem probléma szerintem. Mondok egy másik példát. A baszk kormány, ami talán ott szerepel a tanulmányban, a harmadik országokkal egyezményt írt alá azért, hogy munkaerőhöz jusson. Mert az európaiak nem akarnak dolgozni olyan szektorban, ahol bizonytalanságban és nem megfelelő a jövedelem. Ezeket kéne végig gondolnunk. Aztán a nők kérdése. Nagyon sokba került, hogy a közös halászati politikába a nőket bevegyük. Az a fajta munka sok területen, persze sok halász szektor azért tud megélni, mert a nők támogatják őket. Van olyan fajta munka, ami bizonyos képzést igényel, és erre szüksége van a halászokra. Szerintem őket is be kell vonnunk, amikor ilyen tanulmányokat készítünk. Végül, és tényleg nagyon sajnálom, hogy nem tudok itt maradni, hogy meghallgassam a válaszokat. Nagyon érdekes kérdéseket tettek föl. A tagállamokra vonatkozó adatok, ezeket nem tudom összehasonlítani, mert úgy gondolom, hogy eltérő szinten adtak választ az országok, ezért nincsenek összehasonlítható információink. De Spanyolország esetében az szerepel, a baszk földterületen, a baszk kormány esetén, nem tudom, hogy ez hiba-e, 163. oldalon az szerepel, hogy a képzés az a halászati minisztériumhoz tartozik. 2012-re pedig azt szerepel, hogy a basz kormányi ez a kompetencia. Halászati, víz alatti, sporttevékenység és professzionális búvárkodás, hogy ide tartozik. Ez is érdekes, hogy amikor a tanulmány készült, akkor a kompetenciák és a regionalizációról szoktunk ugye beszélni a közös halászati politikában, tehát itt úgy tűnik, hogy nem teljesen konkrétak ezek az információk. Számomra, aki baszk vagyok és spanyol, szívesen venném, hogyha ezek az információk tükröződnének a tanulmányokba is, mert gyakorlatilag nem tudjuk, hogy ki a kompetens az ilyen kérdésekben. Szerintem fontos, hogy a regionális adminisztráció szintjén szervezzük a képzést. Végül biztonság. A biztonsággal kapcsolatban úgy gondolom, hogy vannak jó gyakorlatok. Vannak ö, olyan tudományos intézetek, amelyek ö, európai forrást is ö, szántak arra, hogy kidolgozzanak olyan anyagot, olyan halász ruhát, amelyek garantálják a biztonságot, akkor is, hogyha beesnek a tengerbe. Ezeket a jó gyakorlatokat kellene megismerni európai szinten. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük szépen. Ezzel a hozzászólók listájának végére értünk. Akkor visszaadom a szót a szakértőknek, a tanulmány szerzőinek. Önöké most a szó, hogy megválaszolják mindezeket a felvetéseket, kérdéseket. Tehát tessék, önöké a szó. Sorry about that. Slight <laughs> delay there. Elnézést, hogy kicsit késlekedünk a válaszokkal. Egymás között majd váltogatni fogjuk a szót. A beérkezett kérdések sorrendjét követnénk. Ami a munkaerő szabad mozgását illeti, tehát hogy meg akkor a, a problémát tekintetben az adószolgaság vagy a rabszolgaságba kényszerítés mekkora problémát illet. Vannak jól dokumentált esetek, és, de vannak anekdotikus elbeszélések és az ETF részéről például. Vannak igen furcsa gyakorlatok, amelyek bizonyos területeken sajnos elterjedtek, és mindenképpen ez egy olyan ügyként azonosítottunk, amelyet mérhetően is meg kellene vizsgálni. Ami a képzésre vonatkozó szabályokat illeti a halászat területén, nehéz a tagállamok között ugye mozogni, nehéz a legális mozgás, ez pedig ahhoz vezethet bizonyos esetekben, hogy hogyha amely szabályoknak úgysem lehet eleget tenni, akkor, akkor akár más szürke zónába tartozó tevékenységekbe is belevághatnak. Az illegális migráció kérdés. Itt, itt nem csak a bátorság kérdése, hanem hogy egyáltalán mennyire tájékozott valaki. Egyébként formálisan rákérdezünk mindenki azt, hogy nem ilyenről szó nincs, elő nem fordult, de minden országban voltak plegykák, történetek, anekdoták, hogy igen, van itt eh, erre utaló jel. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy igen, ez is jelen van, és talán nagyobb mértékben, mint szeretnénk, vagy amennyire ez látható. Tehát ezt számszerűsíteni nem tudjuk. Aztán hogyan javítsuk az ágazat vonzerejét. Olyan visszajelzéseket kaptuk, hogy ez nem csak a pénzről szól, hanem itt a szakmai perspektíva, a képzések, tanúsítványok hiánya. Az egyik ágazati képviselő, akivel beszéltem, azt mondta, hogy tulajdonképpen egy zsákutcát jelent ez a szakma, fizikailag egyszerűen kizsigereli őket 50 éves korukra, és kényszerűen egészségügyi okoknál fogva a nyugdíjba kell menniük a halászoknak. Számos országban arról tájékoztatok bennünket, hogy a fiatalok nem érdeklődnek a szakma iránt, Ez viszont megint csak elősegíti azt, hogy, vagy előmozdítja azt, hogy más tagállamokból érkezzenek halászok, vagy akár Ázsiából, Afrikából halászok. Tehát itt nem csak pénzről van szó, hanem, hanem hogy milyen nehéz szakma ez, hogy például társas életet nagyban megakadályozza ez a fajta életforma, és itt tovább. Aztán a következő kérdés a, hogy Portugália miért nem volt részes ennek a tolománynak, hát nem tudtuk valamennyi partmenti országot bevonni, hanem itt szelektálnunk kellett a tagállamok között. Mi megpróbáltunk egy tagállami keveréket összeállítani, mert régi és új tagállamok is képviseltetve vannak, illetve különböző halászati ágazatokat próbáltunk megjeleníteni. Sajnálatos módon ezért nem tudtuk Portugáliát és még néhány partmenti tagállamot bevonni. Nem arról van szó, hogy Portugáliát szeretük volna bevonni, de nem kaptunk válaszokat, hanem egyszerűen nem volt lehetőség mindenkinek a bevonására. Aztán a nők a halászatban. Minket nagyon érdekelt az a kérdés, hogy a nők mennyire vannak jelen a halászati ágazatban, és azt láttuk, hogy tulajdonképpen nemekre lebontott adatok nagyon csekély mértékben érhetők el. És egy, egy európai női halászok szervezetével is kapcsolatba léptünk, talán még ennél többet is tehetünk volna, több forrás és idő áll rendelkezésünkre, hogy ezt az aspektust is jobban megjelenítsük és megvizsgáljuk. Lehet, hogy jövőben több adat áll majd rendelkezésre. Lehet, hogy az adatgyűjtési keretek kicsit változnak, és több adatot tudunk majd használni. És akkor most átadom a kollégának a szót, és akkor folytatnám a bevált gyakorlatokkal a képzés területén. Van egy nagyon fontos dolog, és nehéz dolog, és ugyanakkor hogyha itt választ akarok adni a felmerült kérdésre, akkor itt úgy gondolom, hogy szakképzés és a biztonsági képzés külön kell választanunk. És meg kell különböztetnünk a kezdeti képzést, és aztán a, úgymond a továbbképzést. A, a legjobb gyakorlat a biztonsági képzés tekintetében, amennyire én láttam, az a halászat tekintetében még nem igazán létezik. A hajózás, tengerészet, tekintetében vannak nagyon jó ilyen biztonsági képzések, de a halászati terület konkrétan nem igazán tud jó eredményeket elérni. Tehát itt nagyon sok munkára van még szükség ahhoz, hogy konkrétan a halászati tevékenységeknek a biztonságát e, tudjuk javítani, és egyáltalán az itt, itt felmerül biztonsági ügyeket, kérdéseket kell felmérni, és hát itt megint csak felmerül ez, a, ez az állandó probléma, hogy a halászat nagyon terület, és nehezen összevethetők a biztonsági képzések is egy-egy nagyobb halászhajón, vagy egy kis halászhajón egész más veszélyek és biztonsági problémák merülnek fel. Tehát ez valóban megnehezíti egy, egy, egy közös biztonsági norma kidolgozását, mert rugalmasságot is kell biztosítani az egyes halászhajók és más különbségek tekintetében. Azt látjuk, hogy a kezdeti képzésben azonban még nagyon sok mindenre lehetne sort keríteni, itt még van idő, halászati iskolákat, akadémiákat, vagy hasonló intézményeket hoznának létre, akkor ott bizony jó lehetőség nyílna arra, hogy a fenntarthatósággal, biztonsággal foglalkozzanak az oktatás keretében. Vannak tagállamok azonban, ahol nincsenek ilyen iskolák, és itt nehezebbé válik a helyzet. Hiszen a diákok általában több idővel rendelkeznek, és az idő az mindig kulcsfontosságú kérdés, amikor aktív halászokat akarunk oktatni, hát ők vagy tengeren vannak, vagy pedig e, nyugdíjba vonultak, vagy szárazföldön vannak, de is mással foglalkoznak. E, sokszor nagy vállalatok is képviseltetik magukat a halászatban, ahol van hárosztály, és van tovább közös a lehetőség, de kisüzemeknél, családi vállalkozásoknál sokkal nehezebb itt a képzést megoldani. És hogyha csak a fiatalokat képezzük, akkor bizony nekik olyan hajók fedélzetén kell szolgálni, ahol vannak öreg rókák, akik nincsenek még képezve biztonság, fenntartatóság, munkavédelem tekintetében. Minden tagállamban azt láthatjuk, hogy a halász szakma az az évek során nem hogy könnyebbé, hanem inkább nehezebbé vált. Ha a mai halász szakmát összevetjük a 20 évvel ezelőtti halászok munkájával, akkor azt láthatjuk, hogy csak még bonyolultabbá vált a helyzet. Korábban elég volt, hogy ha tudta valaki, hol van a hal, és hogy jutok oda, és hogy fogom ki. De most már a szabályokat is ismerni kell. itt bármikor érkezhet egy újság egy mikrofonnal, és hát válaszolni is kell, anélkül, hogy pofán vágna esetleg. Ezt az újságírat sokkal több készségre, tudásra van szükség. Tehát, és itt, itt van a szakképzés része, de másfél pedig az aktív halászoknak a továbbképzés, és fontos lehet itt. Az SCCVF tekintetében meg kellene követelni minden öt évben a felülvizsgálatát, hiszen a világ változik, a biztonsági feltételek is változnak, a fenntartható halászat feltételei is változnak, éppen ezért a szabályrendszert és ennek megfelelően kell kiigazítani. De hát ez most nehézséget jelent. Ennyit tehát a bevált legjobb gyakorlatokról, és aztán az új jogszabályi helyzet, hát a proszi számára ez nagyon érdekes, mi egy oktatási alap vagyunk, és az a küldetésünk, hogy a halászokat képezzük, tengerészeket is egyéb iránt, és hogy lehetővé tegyük, hogy szerepet vállalhassanak a, a fenntartatóság eh, tekintetében is a tengereken, mi ezt próbáljuk az oktatásba, képzésbe, ezt a szempontot próbáljuk ott érvényesíteni, és úgy tűnik, hogy ez új, miközben Hollandiában már 15 éve foglalkozunk ezzel. Mégsem találkoztunk túl sok kollégával, aki ezzel foglalkozna. Mi tapasztaltunk az, hogy nagyon fontos, eh, ez a terület, és hogyha valaki megérti a jogszabályokat, a közös halászati politikát átlátja, és mindenki megérti ezeket a halászati intézkedéseket, akkor viszont könnyebb is betartani azokat, és könnyebb megtalálni az utat a, ezeknek a szabályoknak a labirintusában, e, és gazdaságok is e, megtérül a tevékenységet folytatni. Ha a közös halászati politikát sikerre akarják vinni, akkor ez az út, lehet itt rengeteg jogszabályt bevezetni, lehet új technológiákat feltalálni, minden szép és jó, de végső soron a halászok a tengeren ezt vagy alkalmazzák, vagy nem vagy rendelkeznek a megfelelő tudással és készségekkel, vagy nem. De a legtöbb tagállamban nem igazán szentenek figyelmet annak, hogy ez a szakma bizony változik, és a fenntartható halászat manapság egy alapkövetelmény, és nem lehet egyszerűen amennyi hal jön, mindet kihalászni, hazavinni, és ennyi volt. Aztán más kérdése. Talán a kollégámon a sor. Addig talán a Benodé jelentése kapcsolatban tisztáznék egy-két dolgot. A tanulmány jelentés itt a kölcsönös elismerésről szól ez a Benodé jelentés, és kérdés, hogy ezt nem kellene aktualizálni, és egy online eszköz nem lenne jó ehelyett létrehozni. Nem sokan hallottak erről jelentés, és akik hallottak róla, azok se nagyon alkalmazzák az abban foglaltakat. És hát itt felmer a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e aktualizálni ezt, vagy inkább egy online eszközre kellene áttérni. Ezen kívül pedig egy lista is született a képzési oktatási helyszínekről, intézményekről, néhány évvel ezelőtt egy projekt keretében állították össze ezt a listát, de aztán ezt veszni hagyták, mert úgy tűnik nagyon-nagyon nehéz lett volna ezt aktualizálni, és hát nem sok érdeklődés veszte ezt a listát. Rendben, köszönjük szépen, lassan elfogy az időnk, a következő vendégünk már kint toporog az ajtóban. Akarman úr, háznot úr és Van Dessel úr um, szíves köszönet, nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, köszönjük szépen, és reméljük, hogy újra eljönnek hozzánk. Egyértelmű, hogy sokkal többet kell tennünk ezen a területen. Köszönjük szépen, és legyenek büszkék a munkájukra. Köszönjük. Now, uh, coming to our next... Következő napi rendre térünk át, eszmecsere a Tajföld képviselőivel a jogellenes, nem jelentett és szabályozatlan halászatról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 Uh, dear colleagues, please have a... Kedves kollégák, kérek mindenkit foglaljon helyet. Most uh, eszmecserét folytatunk. Viracsály Plaszály excellenciájával, Tajföld nagykövetével, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászatról üdvözlöm Önt, Uram! Tájföldi EU párbeszéddel fogunk most foglalkozni az EU halászatról, és ő excellenciára beszámol arról, hogy milyenek a legújabb fejlemények az EU halászat felszámolásáról. A halászati szakbizottság szorosan nyomon követi az EU rendelet végrehajtását, és támogatja az EU erőfeszítéseit az egész világban az EU halászat felszámolása területén. Tájföld Királyság rendkívül fontos partnere az Európai Uniónak. 2015 áprilisában a bizottság sárga kártyát adott a dalföldnek. Szükséges a megfelelő erőfeszítések megtétele azért, hogy monitorozzák a flottákat és felszámolják a EU halászati tevékenységet. 16 novemberében a szakbizottság bankokban járt azért, hogy feltárja a, jelen, a helyzetet a helyszínen, Májusban volt az éves találkozó, két képviselőnek volt lehetősége, hogy bankokban a táj hatóságokkal találkozzon, és a legutóbbi fejleményeket felmérjék. Szeptemberben a már főigazgatóság egy új értékelést készített a tájföldi reformokról. A, megadom a szót a nagykövet úrnak, és utána megadom a képviselőknek is a szót, hogy kérdéseket tegyenek föl. Nagykövet úr, öné a szó. Thank you, madam. Ladies and... Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Nagy megbecsülés számomra, hogy itt megjelenhettem a szakbizottság előtt, és beszámolhatok a helyzetről, a legutóbbi fejleményekről az EU halászat elleni harc területén. 2015 óta Tájföld királysága vállalta, hogy a teljes halászati szektort megreformálja azért, hogy felszámolja az IU halászatot tájföldön, és védje a halászati forrásokat. Hatalmas erőfeszítéseket tettünk, hogy megfelelő megoldásokat, intézkedéseket dolgozzunk ki az IU halászat elleni harc számára. Ezért fontos, hogy mi a legszélesebb értelemben EU halászaton mentes ország lehessünk konstruktív párbeszédet és szoros együttműködést követtünk, folytattunk a már főigazgatósággal. Három éves intenzív munka áll mögöttünk, ami lehetővé tette, hogy a nemzetközi óceáni igazgatás részévé válhassunk. A jogi keretet mutatnám be először. Egy királyi rendelet alapján 2015-ben született ez a királyi rendelet, ez a teljes halászati szektorra vonatkozik. A tájföldi, tájföldi tengeri vizekre vonatkozik mindez. 2015 óta több mint 100 rendelkezést fogadtunk el azért, hogy az új jogi eszköz végrehajtása hatékony lehessen. Holisztikus, átfogó jogi reformra került tehát sor, és így lehetőséget biztosított ez arra, hogy a halászhajókra, az útvonalakra vonatkozóan, a halászati termékek feldolgozása vonatkozóan átfogó információ álljon rendelkezésre. Egy olyan rendszer dolgoztunk ki, ahol engedélyre van szükség bármilyen halászati tevékenységhez, azért, hogy a források fenntartását megfelelő nyomon tudjuk követni. Administratív eljárásokat is meghatároznak a jogszabályok, és szankciókat is tartalmaznak ezek a rendelkezések, hogy elretentsék a potenciális illegális tevékenységtől a halászokat. A kormány tisztában van azzal, hogy mennyire veszélyes a túlhalászat, ezért további kiegészítő rendelkezéseket hozott, és ideiglenesen be tudja tiltani akár a kereskedelmi halászatot is. Módosítottuk is a jogszabályokat azért, hogy például a halászati engedély érvényességi idejét tudjuk szabályozni, az engedélyek regisztrációját szinkronizáltuk, figyelembe véve a tengeri állatok megfelelő forrásának a föntatását. 2015-ös halászati reformtól kezdve rendkívül erőfeszítéseket tettünk azért, hogy az ellenőrzést, az inspekciókat biztosítani tudjuk, és így 10.612 kereskedelmi halászati hajót tartottunk nyilván, és 1098 olyan hajót térképeztünk fel, amelyeknek nem volt engedélye, ezeket, ezek ma már nem működhetnek. Ma csak hat halászhajót tartunk nyilván, de ezek az új rendelet alapján a nyílt tengeren nem tudnak dolgozni. A többek között a már főigazgatósággal együtt is egyeztettük ezeket a rendelkezéseket. Elektronikus monitorozási rendszerrel kell felszerelni a halász, ezeket a halászhajókat. Ezt a halászati monitorozási központ nyomon követi, és ez biztosítja a megfelelő halászati tevékenység nyomon követését, illetve az átrakodási tevékenységet is így nyomon lehet követni. Egy jelenleg folyik az ötödik köre a fejlesztésnek, átfogó, megfelelő adatbázist kívánunk felállítani, ez a következő hónapokban el is fog készülni, és ezt követően ellenőrzés alatt lesz a teljes tájföldi flotta. Egy olyan rendszer dolgozunk ki, aminek a célja, hogy csökkentsük azon halászhajóknak a számát, amelyeknek kombinált engedélye van. Azért, hogy megelőzzük a bármilyen illegális hajó belépését a rendszerbe, szigorú ellenőrzési rendszert vezetünk be, beleértve akár azt is, hogy két évre fölfüggesztjük az egyes hajók engedélyét, hogyha illegális tevékenység nyomára bukkanunk. A előzetes ellenőz, engedélyezésre van szükség, hogyha halászhajót építenek valahol, és ezért nagyon fontos, hogy ez a szabály most már érvényes, és a tulajdonosnak megfelelő dokumentumokat kell bemutatnia. Új elektronikus koordinációs rendszert is felállítottunk annak biztosítására, hogy a halászhajók, amelyek illegális tevékenységet végeznek, azokat törölni lehessen a regisztrációból, és azonnal ki lehessen vonni a tevékenységből. A felügyeleti monitorozási téma tekintetében a mi MTS tevékenységünk alapja 30 központ, amelyeket helyileg alakítottunk ki. Ezek VMS eszközzel rendelkeznek mind a 30 helyszínen. A megfelelő ügynökségekkel tartjuk így a kapcsolatot, és a kirakodásnál is ellenőrzést végzünk a rendszer központja, egy monitorozási központ, és ez koordinálja a teljes tevékenységet. A központoknak a teljesítménye, teljesítményét úgy alapoztuk meg, hogy kiképeztük az ott dolgozó személyeket, és így tudnak megfelelő ellenőrzéseket végezni, és az ellenőrzés az egész országban hasonlóan magas szinten történik standardizálni kívántuk a inspekciós gyakorlatokat, és egy új kézikönyvet is kidolgoztunk, már ez használatban is van. Az illegális tevékenységet végzők felkutatása és feltartóztatása érdekében fölállítottuk az új rendszert, és légi, repülős, egyéb ember nélküli eszközökkel is végzünk ellenőrzést. Ez kiegészíti a központok munkáját a keresztellenőrzés során a célzott halászhajók esetében, és így hatékonyabb a végrehajtás. Hölgyeim és uraim, a törvény végrehajtásával kapcsolatban ezeket az erőfeszítéseket nagyon szigorúan végeztük a törvények végrehajtása érdekében, és 2015-től kezdve 4448 eh, helyzetet mértünk fel. Ezen esetekben a büntetőbíróság elé került a emberkereskedelmi esetek, és több mint 80%-ban már megszületett az ítélet is. Külföldi illegális halászat eh, tevékenysége is felmerült, 5,8 millió euró az össz büntetés, amit kiszabtok, kiszabott a bíróság. Ezek a esetek kereske, emberkereskedelme a halászati szektoron belül, az administratív szankciókat is alkalmaztuk, nagyon szigorúan és rendszeresen. Azért, hogy fölgyorsítsuk a büntető eljárást, a főügyész egy különleges egységet állított fel, és ez foglalkozik a illegális halászat és ehhez kapcsolódó tevékenységekkel. Speciális osztályt állítottak fel, amely kizárólag az emberkereskedelmel foglalkozik, és két kamarát is fölállított, amelyek kizárólag az illegális halászattal foglalkoznak. Továbbá a nyomonkövetésnél megfelelő ütimtervet állítottunk föl azért, hogy biztosítsuk a gyors eljárást. A nyomonkövetés területén 2016 májusában csatlakozott Tájföld a nemzetközi rendszerhez azért, hogy a Tájföld EU-mentes országá válhasson. Megelőző intézkedéseket is hoztunk azért, hogy semmilyen tengeri állat ne kerülhessen be a belső piacra, hogyha EU tevékenységből származik. Felfrissítettük az elektronikus adatbázisunkat is a nyomonkövetés tekintetében, valamint a engedélykiadás szempontjából is. a külföldi hajókra is kiterjed ez a rendszer, most már operatív a rendszer, folyik annak a frissítése, javítása, például automatikus, hatékonyabb értesítési rendszerrel, amint egy inkoherens helyzetet fölmér a rendszer. Hölgyeim és uraim, a, szeretnénk most foglalkozni a halászatban a munkavédelem kérdésével. Az EU halászat esetében is foglalkozni kell a munkaügyi kérdésekkel, jól értjük a helyzetet, és tudjuk, hogy ez a két kérdés politikai szempontból kapcsolódik. A vitát ki kell, hogy egészítse ez a téma is. Számunkra is ugyanolyan fontos a kizsákmányolás megakadályozása, mint az illegális halászat felmérése is, és az elleni fellépés. A kényszermunka a halászat területén ezzel úgy foglalkozunk, hogy felmérjük a migráns dolgozókat, legutóbbi generációs biometrikus felmérést végzünk, új lenyomatot veszünk, a munkaszerződést kell kötni a migráns halász anyanyelvén, aztán a halászat területén havonta kell fizetni a dolgozókat, banki átutalással, valamint banki automatát kell felállítani a kikötőkben. Új szabály lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy szabadon váltsanak munkaadót vagy szektort is. Ahogy önök is tudják, Tajföld Ázsiában az első olyan ország, amely a 28-as protokollt aláírta, A döntés a kényszermunka felszámolását célzó törvény elfogadása követel. Az év során lesz hatályos ez a törvény. Tanulmányokat készítettünk ebben a témában, tájföldön a halászat és a tengeren dolgozók esetében a munkajogok védelme érdekében. Februárban fogadtuk el ezt az új tervet, és az Európai Unió támogatást biztosított ezen a területén, amelyet köszönetet mondunk. A tájföldön, a halászat területén fontos a fizikai erőszak elleni fellépés is. A halászok egy bizonyos százaléka 18 év alatti, a minimum fizetés alatt kapnak fizetést nagyon sokan, akik a halászati területen dolgoznak. Az első párbeszéd a foglalkoztatási és szociális főigazgatósággal az Európai Unióban. Tava, most májusban került sor az első egyeztetésre, itt konstruktív partnerségi kapcsolatot alakítottunk ki az EU halászat és a párbeszéd a jó halászat elleni fellépés, továbbra a párbeszéd a munkajogi kérdésekben tovább fog folytatódni. Összességében a munkaügyi helyzet jelentősen javult az elmúlt években. Ezt mutatja a sok nemzetközi külföldi tanulmányban felmutatott eredmények, illetve a kettes kategóriájú fel, felügyeleti jelentés is. 2018-ban készült például egy jelentés az emberkereskedelemről. Összefoglalva szeretném hangsúlyozni, hogy fontosnak tartjuk az előrelépéseket, remélem, hogy egyetértenek velem abban, hogy a felelős, fenntartható halászat területén sok előrelépés történt Tajföldön. Egy új mechanizmus működik most már, és ez továbbra is működni fog azért, hogy még hatékonyabban tudjuk fellépni. Az EU halászat elleni fellépés nagyon jó példa egy sikeres együttműködésre az Európai Unió és egy partnerország között. Az Európai Unió támogatása nélkül ezt a hatalmas munkát három év alatt nem tudtuk volna ellátni. Fontosnak tartjuk ezt a, pont, ezt a pozitív tapasztalatot, és megosztani kívánjuk a régió más országaival. Várom a tisztelt halászati szakbizottsági képviselők megjegyzéseit. Tájföldben, tájföldön jártak 2016 novemberben, a elnökasszony is részese volt a delegációnak, és remélem, hogy látják azt, hogy az önök által kifeje, kifejezett agályokat figyelembe vettük az azóta elvégzett munkánk során. Fontos számunkra, hogy a helyzetet még tovább tudjuk javítani. Szeretnék köszöntet mondani a Halászati Szakbizottság tisztelt képviselőnek a megértésükért, az együttműködésért, és azért, amilyen határozott módon dolgoznak azon, hogy az EU halászatot föl tudjuk számolni. Tájföld számára nagyon fontos volt ez a támogatás, és a folyamat mindegyik lépése során a partnerek nagyra értékelik ezt az együttműködést. A a halászati munkaügyi minisztérium képviselői, az illegális halászat elleni osztály képviselői és munkatársai mindig készen állnak arra, hogy fogadják önöket. Köszönöm. Köszönjük szépen, nagykövet úr, most pedig akkor a képviselő ki a szó, akik szeretnének hozzászólni, Roduszt asszony kapja meg először is. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet úr, Üdvözöljük Ön, nagykövet úr! A körünkben örülünk neki, hogy a delegációjával ellátogatott a házba. Először is szeretnék gratulálni Önöknek a tájföldi iskolások csodával határos megmentéséhez. Nagyon nagy izgalommal és várakozással követtük az eseményeket, és együtt szenvedtünk a fiúkkal és szülőkkel, hiszen el tudjuk képzelni, mennyire szörnyű volt a barlangban ragadni, és örülünk, hogy ilyen szerencsésen végződött a dolog, ehhez csak gratulálni tudunk önöknek. Őszintén meg kell ugyanakkor mondanom, hogy nagyon csodálom az önök munkáját, már néhány éven nyomon követem intenzíven a munkájukat, és 2016-ban a delegációval én is ott jártam Tájföldön. Már akkor is éreztem, hogy a 2015-ös királyi rendelet nagyon nagy nyomás mellett lett végrehajtva, és nagyon nagy erőfeszítéseket eh, tett az országa annak érdekében, hogy a királyi rendeletet a lehető leghamarabb végrehajtsa. Úgyhogy a csodálatom eh, jár ezért önöknek, hogy ennyi minden sikerült ilyen rövid idő alatt elérni. Mindezek ellenére lenne néhány kérdésem. Elmondta, hogy 1098 jármű engedély nélkül közlekedik, ezeket nyilván emberek vezetik, vannak kis partmenti települések, eh, faluk, ahol kis hajókkal az megélhetésükért halásznak, sokszor jogellenesen, illegálisan eh, az emberek. Ön azt mondja, hogy 1098 járműnek, tehát nincsen engedélye. A kérdésem az, hogy mit tesznek ezekkel az emberekkel. Nyilván a halászat szempontjából az egy megfelelő lépés, hogyha nem adnak engedélyt bárkinek a halászatra, de hát azért az illegális tevékenység mögött is halászok és azok családjai vannak, a halász családoknak segíteni kell, hogy a megélhetésüket valamilyen más módon biztosítsák. Tehát ez az első kérdés. Aztán azt is elmondta, hogy 400 bírósági eljárás zajlott le az elmúlt kettő évben. Engem az érdekelne, hogy a büntetés, amit kiszabtak az illegális halászati tevékenységért, az az milyen mértékű, milyen következményei vannak ennek a tevékenységnek, ezeknek az eljárásoknak, hogyan befolyásolta ez az embereket, és aztán az egyik legnagyobb problémánk annak idején az emberkereskedelem és a kényszer munka volt. Tudom, hogy ezen a területen is nagyon nagy erőfeszítéseket tettek. Ezt én elképesztően, elképesztőnek találtam már akkor is, ahogy az új lenyomatokat ellenőrizték a fedélzeten, bár csak Európában is ilyen gyorsan képesek lennénk ezt megtenni, de én szeretném mégis tudni önöktől, hogy van-e pontos számuk, vagy legalább körülbelül számuk arra, hogy hány ilyen kényszermunkás dolgozik az országukban. Tudom, hogy Európában, akár a saját tagállamomban is a fekete munka sajnálatos módon mm, még jelen van. Ez egy olyan feladat, amit mindannyiunknak együtt kell kézbe vennünk. Engem az érdekelne, hogy önök szerint hányan dolgoznak eh, feketén, mi az önök becslése? Úgyhogy csodálom a munkájukat, és a továbbiakra is sok sikert kívánok önöknek. Mr. Sereo Santos. Köszönjük szépen, Strazant úr, kapja meg a szó. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a nagykövet urat, illetve a csapatát. Az elmúlt években párbeszédet folytattunk ezzel a csapat Roduszt kollégám, illetve én is bankokban jártam már ennek jegyébe. És azóta is fenntartottam a kapcsolatot a bankoki partnerekkel. Valódi csodálója vagyok ennek a folyamatnak. Ázsiában jelenleg két olyan ország van, ahol valóban családra mértő az előrelépés, a jogellenes nem bejelentette szabályzat a halázat tekintetében, ez pedig Indonézia és Tájföld. Indonéziában nagyon kemény kézzel lépett fel a miniszter, de hát némi sikerrel is járt, és ezt el is ismerjük. és Európa pedig a soft kormányzásnak a jó példája, nálunk inkább a politikai megoldások születnek. És Tájföld is számos területen pontosan ezt tette. Ellenőrzés, monitorozás, rendőri fellépés, illegális munkának a felszámolását, Tájföldet, szegény országok veszik körül komoly bevándorlási probléma, migrációs probléma sújtja a tájföldet, és nehéz a nyomon követhetőse, de valóban el kell ismernünk azt a kemény munkát, az erőfeszítéseket, amelyeket tesznek jelenleg, hiszen jogalkotási úton hajtanak végre reformokat, szabályokat, nyilvánvalóan szükség van erre, hogyha felszeretnék számolni a jogellenes halászatot. de hát a hallgazdálkodás szempontjából is ez nagyon fontos szerepet játszik, ez nagyon összetett eh, terület, és nagyon objektív, tárgyalagos módon járnak el, de mindig eredményesek és sikeres tudták vinni az eddigi kezdeményezéseket. Köszönjük szépen ezt a tájékoztatást, illetve a rendszeres tájékoztatást köszönjük. És azt kell, hogy mondjam, és Úrika Rodosz kolléganőm is már elmondta ezt, valóban el kell ismerni minél gyorsabban, minél hamarabb ezt az óriási erőfeszítést, amit tettek, igazi, konkrét, kézzelfogható eredményeket értek el. És nem hiszem, a tejföldnek mi kiár ez a sárga kártya vagy lap. Ezen túl kell most már lépni, és el kell ismernünk, hogy ez már megszűnt. Vannak potenciálisan súlyos problémák a kényszermunkával kapcsolatban, de látjuk, hogy a közgazdasági adminisztratív intézmény után próbálják ezt a problémát és orvosolni. És, és a, éppen most e, hallhattuk, hogy Európában is szükség van a halászok képzésének javítására, ezzel kapcsolatban már önökkel is tartottunk a találkozott, de a mi kezünk sem olyan tiszta, itt vagy e, itt és hát itt átláthatóságra van szükség. Az együttműködés keretében a sárga kártya stigmájától meg kell szabadulnunk. Ez az én véleményem. És ezt világossá kívántam tenni, valódi csodálója vagyok ennek a erőlépésnek, amely ezen a területen történt, tájföldön a halászat, a migráció és a munkajogok tekintetében. Köszönjük szépen, most pedig Toma asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni nagykövet úrnak, hogy eljött a halászati szakbizottságba a mai napon, és miután meghallgattam önt, Tényleg jelentős ez az előrelépés, amit megtettek. Nagy figyelemmel hallgattam önt. Természetesen az ülés előtt egy kicsit fölkészültem, és kétségtelen, hogy nagyon nagy erőfeszítéseket tettek a szabályozás területén, a büntetőjogi szankció területén, ellenőrzés területén, a halászat szektorban, szigorú értelemben véve, az engedélyezés területén és a munkaügyi kérdésekben is. Nagykövet úr, sajnálom, de el kell, hogy ugye ön is tudja, hogy nagyon messziről indult az országa ezekben a témákban. A legális halászat, a munka körülmények a halászatban az önök országában nagyon távolra indultak az ideális feltételekhez képest. Úgy gondolom, hogy a helyzet még mindig ellentmondásos. Három témát említenék konkrétan. A bizonyos halászati technikák területén, amit még mindig használnak, ami műholdas nyomonkövetéssel felmérhető. Aztán a második ellentmondásos téma a forrás szabályozás, a halászat, nem csak a tonhalnál. Persze lehet, hogy ellent tudnak nekem mondani, de olyan helyen, ahol nincs kvóta rendszer, akkor is a fenntartható halászati hozamot, maximális hozamot úgy tűnik, hogy nem tartják be. Szociális jogok szempontjából pedig úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy erőfeszítéseket tettek, és ennek az eredményeiről ön beszámolt, sok nem kormányszervezet és 18 elején sok jelentés is készült ebben a témában. Én nem voltam ott a helyszínen, de úgy tűnik, hogy vannak olyan nem kormányszervezeti jelentések, amelyek alapján a helyzet még mindig nagyon nehéz. Egyrészt a sok halásznak nincs munkaszerződése, fizikai erőszakról számolnak be, akár a fedélzeten elkövetett kivégzésekről is, többféle kínzásról, rossz bánásmódról, vagyis még mindig nem alakult ki az a szint, aminek alapján ugye teljesen megelégedettek lehetnénk. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy azok az erőfeszítések, amelyeket a kormány megtett, remélem, hogy ezeket az erőfeszítéseket tovább tudják vinni, és hogy a nagyon közeli jövőben remélem, hogy be lehet számolni arról, hogy még tovább tudjuk fejleszteni a partneri kapcsolatunkat. Köszönöm szépen, Kunur! auch im Namen. A néppárti frakció nevében is szeretnék önnek, nagykövet úr és a delegációjának köszönteni önöket itt Brüsszelben. Nagyon örülök annak, hogy egy konkrét beszámolót adott a jelenlegi helyzetről, ami az illegális halászatot és általában a halászat helyzetét illeti, és ami összességében az önök halászati szektorának helyzetét illeti. Három évvel ezelőtt nagyon komoly események voltak, ami a jogellenes és nem bejelentett halászati tevékenységet illeti, majdnem ezer halászati jármű Eh, vonta ki magát a nyilvántartási kötelezettség alól, és eh, engedély és, és halászati engedély nélkül működött. Úgyhogy nagyon eh, szigorú volt biztosan ez a sárga lap, amit kiosztottunk, de elérte a hatását, és szeretnénk a tájközigazgatásnak köszönetet mondani azért, hogy különösen a tonhal halászat területén ilyen eredményt értek el. Az Atlanti Halászok Nemzetközi Konferenciáján, ahol ugye Tájföld megfigyelőként van jelen, ezt már láthattuk, és ön itt a Tonhal bizottságban is tárgyaló ebben az évben a bankoki éves, bankokban kerül sor az éves konferenciára. Ott pedig a többi tagállam nagyon dicsérő szavakkal illette mind a halászati szektornak, mind pedig a flottának eh, a fejlődését. Reméljük, hogy elfogadják, hogy az Európai Unió részéről eh, akkor most bizonyos eh, exporttilalmakat megszüntetünk. Ricardo Santos elmondta, hogy ha mindez így meg is történt Tájföldön, ahogy ön elmondta, akkor már nincsen szükség erre a sárga lapra. Clara Aguilera és Gabriel Mato képviselőtársaink, ha jól emlékszem, idén vagy az elmúlt évben ismételten ellátogattak önökhöz, és maguk is meggyőződhettek arról, hogy a helyzet a jogellenes halászat területén meglehetősen javult. Tehát önök felvették a kesztyűt, nyilvántartásba vették a flottához tartozó hajókat, engedélyeket adtak ki, engedélyezést folytattak le, és ténylegesen nemzetközi szinten is együttműködnek ami a foglalkoztatást, tehát a halászati járműveken történő foglalkoztatást illeti, illetőleg a munkafeltételeket, úgy gondolom, hogy eh, itt továbbra eh, is dolgoznunk kell, de ugye az a, az a szemrehányás, hogy nem lépnek fel az illegális halázattal szemben, és nem tartják magukat a nemzetközi egyezményekhez, eh, ezt a szemrehányást, ennek az alapját sikerült elvenniük. Úgyhogy jó úton haladnak, gratulálok Önöknek ehhez, és örülök már előre is a jövőben jó együttműködésnek. Now, uh, for... Köszönjük szépen. És akkor most a nagykövet úr kapja meg a lehetőséget, hogy a felmerült kérdésekre reagáljon. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Térjünk vissza az első kérdéshez. Roduszt asszony. Köszönjük szépen a kedves szavakat. Az 1098 engedély nélküli hajó kereskedelmi hajót takar, tehát nem, ez fontos lesz, ez nem nem családi tulajdonban lévő, hanem vállalkozások tulajdonában lévő hajókról van itt szó. Itt nem arra van szó, hogy itt a családjukat etető halászok saját hajójára van szó. E, ezek olyan hajók, amelyek nagyobbak. A, tehát ezek nem a kis halászhajók, hanem itt nagyobb hajókról van szó, amelyek vállalkozások kezében vannak. És ezeket a, az engedély nélkül működő hajókat lezártuk. Van egy programunk, amelynek keretében visszavásároljuk a hajókat, illetve van egy alap, amelyből segítjük a, azokat a halászokat, akik bajba kerültek, és alacsony kamatú hitelt tudunk nekik egy ezer millió bát tőkével rendelkezik ez az alap, hogyha újra dolgozni szeretnének, például az akvakultúra területén elhelyezkedhetnek, és támogatjuk őket. ban jártak ugyanálunk, és hát láthatták, hogy komoly előrelépésre e, került sor. És itt most már az akvakultúrák nagyon jól működnek, helyi üzletekben árusítják a termékeiket, Ami pedig a szankciókat illeti, illetve a következmények, a büntetések kérdése, talán a főigazgató úrat megkérhetem arra, hogy részletezze két szankció, két büntetés vethető ki. Egyrészt lefoglalhatjuk a hajót, ha lesz hajót, és dönthetünk úgy, hogy a, az engedélyt felfüggetjük mondjuk 30 napra, 40 napra, vagy biztos vonhatjuk az engedélyt, lászati engedélyt. Másodszorban viszont bűnvádi bűncsekmény esetében pénzbírságot robunk ki, és hogyha nem tudják kifizetni a pénzbírságot, akkor bíróság elé állítjuk az adott szemét. Ez az új királyi rendelkezésnek megfelelően most már a pénzbírság magassága nagyon komoly. Tehát itt kétszer meg fogja gondolni az elkövető, mielőtt újra erre adja a fejét, hogy ezt a bűncselekményt elkövesse. Köszönöm szépen, főigazgató úr! A kényszermunkára vonatkozó becsült statisztikai számok erre visszatér majd a kollégám, de kérünk még egy percet, addig pedig Szantos úr észrevételére reagálnék. Köszönöm az ő kedves szavait is. Ezek nagyon bátorítóak. A felmerült kérdés, ugye, illegális migráció kérdése, hát e tekintetben amit teszünk, az, hogy az ENSZ szabálynak megfelelően legális utat, módot próbálunk kínálni a munkavállalóknak. Kambodzsából, Vietnámból érkeznek elsősorban hozzánk legális út. Az azt jelenti, hogy megfelelően a törvények betartásával tudnak a tájföldi munkaerőpiacra belépni. A munka adónak kell az ezzel kapcsolatos költségeket állnia. Tehát itt 500 ezer emberről beszélünk, akik külföldi munkavállalóként dolgoznak Tájföldön, és itt, és itt új munkaerő legális behozataláról beszélünk, ami pedig az illegálisan érkezőket illeti, hát őket megpróbáljuk legalább regisztrálni. 13 számjegyű eh, regisztrációs számot kap mindenki, amilyen egyébként minden tájföldi polgárok is van. Hát ők is ilyen elbírás alá esnek. A nemzetiségüket kell bizonyítani, a Körülbelül becsések szerint 1 millió 1 millió 100 ezer 187 ezer ilyen személyre becsüljük az illegális munkavállalók számát. A 3,2 millió munka tehát a migráns munkavállaló összesen valószínűleg, őket mint tájföldeket kívánjuk kezelni, tehát egészségügyi szolgáltatást kívánunk nyújtani, és így tovább. A miniszterelnökünk az ENSZ előtt két évvel ezelőtt ezt ígéretet tette be, és akarjuk tartani, hogy úgy fogjuk kezelni a migráns munkavállalókat, mint saját belföldi munkavállalóinkat. egy percet kérünk. Um, Elnézést kérek a kis megszakításért. Próbáljuk pontosak lenni, és biztos számokat. A... Merci d'abord. Tomás a kérdésére reagálva, először is köszönöm az ösztönző szavait. A két kérdéssel kapcsolatban a halászati főigazgatót szeretném megkérni, hogy választ adjon. The question of the tuna. A tonhal fótával kapcsolatos kérdés Tájföldön. Igazából nincsenek tonhalat halászó hajók. Az IOTC-nek tagjai vagyunk, és voltak, a, a, voltak horogsoros nagy hajunk talán hattal rendelkeztünk, de jelenleg importáljuk a tonhalat, és a tonhal importot e, ellenőrizzük, ratifikáltuk az ezzel kapcsolatos megállapodást, és szigorúan ellenőrizzük a tonhal behozatalt. Másodszorban pedig, ami a halászati engedélyeket illeti, halászati az új királyi rendelet világosan leszögezi, hogy ki kell bizony számolni a maximális fenntartató hozamot, a fenntartatóságot figyelme kell venni, és eh, a teljes kifogató mennyiségnek nem szabad eh, eh, meghaladni a maximális fenntartató hozamot. És 2016-ban a, a, a TEC 10%-kal volt alacsonyabb a maximálisan fenntartató hozamnál, és idén a második körben, márciusban kezdődik, és két évig lesz érvényes az új tak, és ez 5%-kal alacsonyabb, mint a maximális fenntartható hozam. A halászhajókat ellenőrizzük, de nem a kvóta rendszerrel, hanem, hanem egy egyszerű program keretében az új menedzsment egyszerűbb. Korábban ugye nem ezeket az irányszámokat használtuk, és a nagyon magas hatékonysága működő komoly vonóhálós vagy egyéb ha halászok hajók tekintetében ellenőrzzük szigorúban a helyzetet. A, a normál halászhajók egész évben halászhatnak, míg kiszámoljuk, hogy számukra mennyi a standard számítás alapján a kifogható mennyiség, és garantáljuk, hogy ne haladják meg ezt a mennyiséget, a, a takot, de a komolyabb technológiával dolgozó nagyobb hajók esetében meghatározzuk, hogy milyen időszakokban mehetnek el tengerre a kisebb halászhajók esetében pedig, amikor a kikötőbe beérkeznek, akkor ellenőrizzük a fogásokat, tehát nagyon szorosan nyomon követjük, hogy a takot semmiképpen se haladják meg. Tehát így ellenőrizzük a halászati erőfeszítések mennyiséget. De ezen kívül van egy további módszerünk, példában az adott területen mindig egy nem szezonális szezonokkal fel ölelő szám adatunk, és köszönjük. Tomá, Köszönöm a főigazgató úrnak. A Tomá mondja, harmadik kérdése a szociális témák. Utalta a nem kormány szervezetek jelentéseire, amelyek arról számolnak be, hogy a helyzet még mindig ellentmondásos. az a tény, hogy a lehető legtöbbet megtettük mostanáig. Minden eszközzel harcolunk ezen problémák ellen, de megállapítottuk, hogy még mindig van javításra, jobbításra lehetőség. A rendszer működése jobbítható. Egy új rendeletet hoztunk június 26-án Az új rendelet két részből áll, egy administratív részből, ez foglalkozik például a munkaszerződés kérdésével, a munkaadók kötelesek három napon belül rendezni a munkaügyi helyzetet. Bármilyen probléma fölmerül, három napjuk van arra, hogy azt rendezzék az administratív kérdéseket. Büntetőjogi szempontból a hatóságok szigorúan fogják alkalmazni a törvényeket mindazon témákban, amelyeket ön említett, fizikai erőszak, rossz bánásmód. A rendelet rendelkezésre áll angolul, vagy hamarosan rendelkezésre fog állni angolul. hamarosan rendelkezésre fog állni, és elküldünk majd ebből egy példányt, ezt az angol nyelvű példányt, mert ugye tányelven készült a rendelet. Ennél talán fontosabb, hogy a kormány szintén jelentős a vállalás. Fontos, hogy örökre felszámoljuk ezeket a problémákat, A jogi keret készen áll. A kérdés, a végrehajtás, és a kormány nevében szavamat adom, hogy mindent megtesz a kormány azért, hogy a törvényt és a rendeletet szigorúan betartassuk. Most visszatérnék az utolsó kérdésre, Druszt asszony tette föl a kényszer munkára vonatkozó adatokra kérdezett rá. A bírósági statisztika áll előttem, és ítéletekre vonatkozó adatok állnak előttem. 2015. május 1 -e és 2018. június 26-ai között 88 emberkereskedelmi esetet tártak föl, és ennyi esetben hoztak ítéletet. Kun úr kérdésére térnék rá. Köszönöm a kedves megjegyzéseit. Úgy gondoljuk, hogy az EU és a Tajföld közötti partnerség fontos, hogy még jobban tudjunk teljesíteni ezen a területen. Ugyanakkor önökkel együtt a régióban körül tudnánk tekinteni, annak biztosítása érdekében, hogy az egész régióban föl lehessen számolni az EU-t. Szerintem ez a megfelelő út. Köszönöm szépen a hozzászólását, és természetesen készen állunk arra, hogy együttműködjünk önökkel. Köszönöm szépen a záró szavakat és a válaszokat, amelyeket a kollégák kérdéseire adtak, és szeretnék a teljes táj delegációnak köszönetet mondani, hogy eljöttek hozzánk, és e, elmagyarázták, beszámoltak ezekről a jelentős reformokról, amelyeket végrehajtottak. Tovább fogjuk folytatni a Halászati Szakbizottság részéről a nyomonkövetés. Szemünkre, szemünkre ez nagyon fontos, ahogy a bevezetőben is mondtam, az egész világon szeretnénk az EU halászatot felszámolni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek hozzánk, köszönet a képviselőknek is, és ezt a napirendi pontot így lezárom.